elfogadtuk. Szóbeli módosítom? Bütikofer úr, tessék parancsoljon. Öné a szó, Bütikofer úr. Elnökasszony, kedves képviselőtársaim! A következő szóbeli módosító szeretném benyújtó. Kifejezi meggyőződését arról, hogy Oroszország Európa Tanácsi tagsága fontos eleme a jelenlegi intézményi kapcsolatoknak Európában, és reméli, hogy sikerül meggyőzni Oroszországot arról, hogy ne mondja fel Európa tanácsi tagságát. Köszönöm szépen. Köszönöm a szóbeli módosítóról. Valaki ellenzi ezt a módosító, szóbeli módosítót? Ezt a kérdést kell feltennem. Úgy látom, hogy nem, vagy igen? Akkor a szóbeli módosítóról most szavazunk mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, megnyitom az ellenőrző szavazást. And we can now close the check. And that is adopted. We move... Kösz, elfogadtuk, elfogadjuk. Az egész állásfoglalásról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. And that is adopted. We now have... Elfogadtuk Szorai a poszt jelentés a konfliktus megelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos képesség erősítése egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas név szerint megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Négyes név szerint megnyitom a szavazást. And the vote is now closed Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadt. Köszönöm szépen, most pedig egy perc múlva szavazatmagyarázat következik. Képviselőtársaim, kérem, hogy aki menni akar, menjen, hogy elkezdhessük a szavazatmagyarázatokat. Elkezdjük a szavazatmagyarázatokat. Hautal asszony jelentésével kezdjük. Az EU-Vietnám önkéntes partneri megállapodás. Kelly úr, tessék. Come on, group one. Nice to be first. Köszönöm szépen, üdvözlöm ezt a partnerségi megállapodásról szóló jelentést, nagyra értékelem Haltal asszony és Frank Proust munkáját. Az erdészet védelme nagyon fontos eleme a környezet általános védelmében és az éghajlatváltozás elleni harcban. Üdvözlöm ezt az ajánlást, jó irányba tett lépésnek tekinthető mind az EU, mind Vietnám számára az erdei élettér megőrzése és a biológiai sokszínűség megőrzése csak együttműködéssel érhető el, biztosítva egyrészt, hogy az EU nem ö, fogad, biztosítva, hogy Vietnám nem exportál illegálisan kivágott fát, és az EU pedig nem fogadja, ezt be nem importálja. Üdvözlöm a FAM módosítóját, a Női Szakbizottság módosítóját, amely a női munkavállaló kérdéséről szól. Köszönöm szépen, Hán úr. Henen úr. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Ez a dosszié, a Vietnámmal való megállapodás fenntartható folyamatokat generál. Korábban nem hittük volna, hogy ez a csoda lehetséges lesz. Vietnám a 80-as évek közepén az egyik legszegényebb országa volt a világnak. Most Vietnám gazdasága, kereskedelme ehhez képest 1000-2000 százalékkal nőtt. Gondoljunk ebbe bele. Valaha az USA katonai eszközökkel akarta a kommunizmust kiirtani Vietnámban, 260 ezer vietnámi ember halt meg ebben a háborúban, és ennek ellenére néhány évtized alatt demokrácia alakult ki, gazdasági szabadság, virágzó kereskedelem, kereskedelemmel meg lehetett oldani azt, amit a katonáknak nem sikerült tíz év alatt sem. Következő témánk az EU-Vietnám megállapodással kapcsolatos állásfoglalás. Májer asszony kíván ezzel kapcsolatban felszólalni. Vietnámból importálja az EU a trópusi fának a nagy részét, és az illegális fakitermelés ügyében azonban ö, álszentség, ha nem lépünk föl. Ö, nagyon sok illegális forrásból származó tűzifa jön be Európába. Szerintem ez hamisság, az EU-nak tovább kéne lépni abban az irányban, hogy noha továbbra is importőrök maradunk, követeljük, hogy kizárólag jogszerűen ültetett és kitermelt fát lehessen Vietnámnak az EU felé exportálnia. A jogszabályok be nem tartása, a környezet fenntarthatatlanságához vezet, és végső soron a piac fenntarthatatlanságához is. Ezt nem támogathatjuk. Most nézzük a Dalton jelentést a harmadik országok beli polgárokkal. Wczorajsza debata była bardzo interesująca i podczas niej udało mi się... Kapcsolatos ügyekben. Köszönöm elnök asszony a szót. A jelentés harmadik részével kapcsolatban már felszólaltam, de a második és első részről nem volt alkalmam beszélni, ezt most beszeretném hozni. Nagyon sok vitatott kérdés merült fel a második rész kapcsán. Például a kettős állampolgárság szabályozatlanságának problémája. 2019 végére úgy néz ki, hogy megállapodunk majd a kettős állampolgárságról, ez nagyon pozitív fejlemény. Felhívnám a figyelmüket továbbra azon polgárok körére, akik nem csak kettős állampolgárok, hanem akik akik sehol nincsenek bejelentve. Ebben az ügyben is tovább kell lépni. Köszönöm szépen. Nézzük a Sajdrova jelentéssel kapcsolatos felszólalásokat a Szolidaritási Testület ügyében, Biltasszony. Már a kezdetektől kezdve jeleztem, hogy polémiát idéz elő az Európai Bizottság az Európai Szolidaritás testülettel megduplázza az önkéntes Európai Szolgálatnak a tevékenységet. Ez a program nincs kétséget tekintetben, mindig arra törekszik, hogy újabb és újabb kiváltságokhoz jusson. Ez most megerősítést nyert. Néhány hónappal ezelőtt hagytuk jobbá a szöveget, és íme már kiterjesztik az alkalmazását a humanitárius segére és a tagállami státusz nem feltétlen feltétel, és a költségvetési források is megnövekedtek. Ez abszurd, figyelembe véve a, a remélt eredményeket. És aztán főként az a felháborító, hogy a szolidási tevékenységet az ember nem tudja gyakorolni a saját országában is. Tehát szolidárisnak lenni, ez kényi ö, Brüsszel, ezt igényli, de lehetőleg legtöbb legtávolabb a saját otthonunktól. Újabb és újabb kihívásokkal szembesülünk a migránsoknak a kapcsán, és ezt látjuk akkor, amikor azt látjuk, hogy tulajdonképpen saját magunkat alázzuk meg, és úgy gondoljuk, hogy nevetséges egy ilyenfajta megoldással lenni. Köszönöm szépen! Merkel úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! A szolidaritási testületben még nagyon sok potenciál van. A szociális politikák végrehajtásának komoly eszköze, lehet ez a testület, és persze az egyéni karrierfejlődés eszköze is. Sajnálatos, hogy 2019-től kezdve az nem Európai Uniós országok nem csatlakozhattak már majd a programhoz. Ez sajnálatos, pedig az ember-ember közötti diplomácia fontos eszköze lehetett volna a rendszer. Nagyon sok nem materiális természetű értéket hordoz, az önkéntesség, és egyfajta életformát is jelenthet olyan polgárok számára, akik szociálisan érzékenyek, és más területen pedig éppen nem tudnak dolgozni. Köszönöm szépen, Sztojewski úr. Uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, że w... Köszönöm szépen. A 2018-2020-as időszakban a költségvetésben csak bizonyos kütéseket, küszöböket, indikatív küszöböket vezettünk be a pénzeszközök elosztása tekintetében, és ez a fontos program még nem rendelkezik megfelelő támogatással. A közösségi médiumokat fel kellene használni a projekt bevezetésének fázisában. Másrészt a program a céljait nem fogja elérni. Fiatal emberek vesznek részt a szolidaritási testületben, olyan költségvetési eszközökre van szükség, amelyel a modern stratégiát ki tudjuk alakítani fiatal generáció számára annak érdekében, hogy igazi kedvezményezettje legyen, és résztvevője legyen a, programnak. Seinfeld úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Szolidaritási Alap nem csak egy kitűnő ötlet, hanem egy nagyon értékes koncepció is, nagyon fontos morális és erkölcsi és oktatási cél előnyékkel jár. Nem csak egy gondolatot valósítunk itt meg, hanem támogatjuk az embereket annak érdekében, hogy képzésben részt vehessenek, és részt vehessenek ebben a programban. Több mint 300 ezer ember kapja meg ezt a lehetőséget. Az Innovációs Intézet Bécsben indította útjára ezt a kezdeményezést, ezért ezt támogatjuk. Köszönöm, Faria úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó ügy az Európai Szolidaritási Alap hiszen a nacionalizmus és az idegen gyűlölet időszakában az aktív polgári felelősségvállalás ügyét támogatni kell. A szolidaritás egy ilyen ö, fellépés. Ez egyben az fiatalok mobilitását is támogatja ez a program, gyakornoki pozíciókhoz bisz juttatja őket a szociális területen munkát és tapasztalatot biztosítva számukra ez a szervezet. Ezért kár, hogy a szociális öm, testület nem tud kellőképpen működni. Öm, a fiatalok számára biztosítani kell, hogy a szolidaritási testület elérhető legyen, de nem szabad, hogy ez a munkaerőpiacot eltorzítsa. A fiatalok munkanélküliségének jelenségét fel kell számolni. Köszönöm, Sean Köszönöm, elnök asszony. Én is örömmel szavaztam meg ezt a jelentést, hiszen a jelentés célja a szolidaritás megerősítése, valamint a fiatalok részvételének megerősítése. Az Európai Szolidaritási Testület program igazi erő, lehetőséget kínál a fiataloknak, annak érdekében, hogy képzésben, oktatásban, gyakornoki pozíciókban vegyenek részt, Fontos, hogy a program költségvetését megemeljük, és így többen élvezhessék a programot, például a marginalizált hátrányban lévő fiatalok. 40-80 ír ember regisztrált már a programban való részvételben, és remélem, hogy minden szociális háttérből jövő emberek száma növekedni fog, akik rét vesznek a programban, és így a figyelem homlok terébe kerül ez majd. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen. Most a Miller jelentés következik. Májer kolléga kap először szót. Májer kolléga. Köszönjük szépen. Nagyon súlyos jogsértések következtek be egyes tagállamokban tegnap. Hansip úrhoz fordultam, és javasoltam, hogy lépjünk előre, már pedig ő vádakkal állt elő, és jelezte azt, hogy a görög kormány megelőző csapásokat mér, és Macedónia, illetve a kutatás örökségeknek a kiárulása történik. És vannak olyan polgárok, amelyek ismerteké váltak a személyes adatok lévén, hála a Facebooknak, meg a különböző közösségi portáloknak és hálózatoknak. Tehát itt tartunk, tehát olyan vádak fogalmazottnak meg, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy ki kerül kerülnek itt a különböző régiók, Macedónia. És a kormány felhasználja a személyes adatokat ezen személyek esetében, és látják azt, hogy mit rögzítenek a különböző szolgálatási házadatban. Ezt tekintetben előre. Köszönjük szépen, Sztoleszki úr. Köszönöm, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos téma. A kiberbiztonsággal foglalkozni kell. Végre ezt megtettük. Tavaly decemberben megállapodás született a háromoldal egyeztetések során, és ennek eredményeképpen idén januárban az ITRE szakbizottság meg tudta fogalmazni ezt a jelentését, amelyről ma szavaztunk. Van az ügynökséggel egy mandátum típusú probléma, mert az adatgyűjtés és egyéb szakmai tevékenységek mellett új vizsgálati tevékenységgel is felhatalmazzuk az ügynökséget. Enélkül a kiberbiztonság garantálhatatlan. Nem csak gyűjteni kell az adatokat, hanem értelmezni is és használni is őket. Végre ez megtörténik. Kelly úr! Én megszavaztam ezt a jelentést, és tegnap aktívan részt vettem a vitájában is. Nagyra értékelem Nibler asszony munkáját, azt a kiváló szöveget, amit létrehozott. Minden nap szembesülünk ma már kibertámadásokkal. Ezek némelyikét bűn, szervezetek eh, hajtják végre, más támadásokat viszont államok, mint Oroszország, Észak-Korea, Kína. Tehát eh, ahhoz, hogy ezeknek elejét vegyük, visszaszorítsuk őket, óriási felkészültségre és persze szabályozási környezetre van szükség. Örülök, hogy most az ENISZA megkapja ehhez a megfelelő kompetenciát. Üdvözlöm tehát a jelentést. Most a Decastro Castro jelentésre térünk át az élelmiszerellátási láncokról, és Miranda asszonynak adok szót. Muito obrigada, presidenta. Votei em favor deste relatório, pois bem sabemos... Köszönöm szépen, elnök asszony, Megtám, megszavaztam ezt a jelentést, hiszen egy olyan országban élek, ahol a tejtermelők 28 centet kapnak literenként. Nagyon fontos, hogy többet kapjanak a nyers tejér, legalább többet a termelési költségeknél. Egész egyszerűen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen fel kell lépni, hiszen a gazdálkodók gyakran nem, szerepe, nem rendelkeznek azzal a tárgyalási pozícióval, mint a kereskedelmi hálózatok. A kereskedelmi hálózatok erőfülényükkel visszaélnek, és ezért az Európai Bizottságnak többször be kellett avatkozni a tárgyalások folyamatába, ezért fontos, hogy az Európai Bizottság végül fellép. És ezért üdvözlöm a De Castro jelentést, mely a gazdálkodók világos szándékát jeleníti meg, kihangsúlyozva azt is, hogy a hatóság a gazdálkodókat jobban meg kell védeni, ez itt tisztességtelen verseny előtt. Maria szó. Támogatni kell a gazdákat, és ezért az összes jogellenes vagy tisztességtelen eljárás meg kell tinteni, és nem csak bizonyos gyakorlatokat, úgy, ahogy az a jelentésben szerepel, minden tisztességtelen magatartást meg kell szüntetni, véget kell azoknak vetni mert hogy a termelők az értékesítés árból mindössze 20%-ban részesülnek a mezőgazdasági termékek esetében. Egyszerűen átverésről van szó a vállalkozások részéről, amelyek forgalmazása a nagy élelmiszerláncolatokba irányul, és ki zsákmányolják az ár gyakorlatuk révén a termelőket, és a termelőket ki se fizetik gyakorlatilag. A nagybani kereskedelem határozza meg az árakat, és ez oda vezet, hogy semmiféle nyereségre nem tesznek szert a gazdag, meg kell szüntetni. Mr. Scheinfeld. Scheinfeld úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. 30 napos fizetési határidővel fizetnek a nagy láncok, megváltoztatják a fizetési feltételeket, öm, nyomják az árakat, és zsarolják a beszállítókat. Kártérítést nem fizetnek, egy szóval lehetetlen a helyzet. Sorolhatnám még a példákat, hosszú az a lista, ezek mind tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Milyen jó, milyen jó, hogy a tisztelt ház foglalkozik ezzel a kitémával, és egy irányelv keretében lépünk fel, nem egy rendelet keretében, hiszen éppen ezen a területen a tagállamok rugalmassággal rendelkeznek, hogy szabályozzák a visszaéléseket, fellépjenek ellenük. Egy szerződés mindig két szerződő félből áll, két aláírója van, és meg kell akadályozni, hogy az egyik visszaéljen a másik a kiszolgáltatott helyzetével. Söpfli jelentés, az Európai Polgári Kezdeményezés Scott Kéto asszony nincs itt, Miranda asszony kap szót. Obrigada, president. Köszönöm szépen. Én megszavaztam ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy az Európai Polgári Kezdeményezés a közvetlen demokráciának az eszköze, és sok ilyen kezdeményezésben már személyesen is részt vettem. Emberi jogi kisebbségi, kisebbségi nyelvi kérdésekről szólókban, a nyelvi jogok kapcsán. bőven lenne még ezen a területen mit tenni, sok kampányra, tudatfejlesztésre lenne még szükség a területen. Még nagyon kevés polgári kezdeményezés került elfogadásra 2011 óta. Nem használják még a polgárok kellőképpen ezt a jogi keretet. Pedig eh, egy könnyen hozzáférhető honlapon keresztül lehet csatlakozni ezekhez a kezdeményezésekhez, de tovább kell népszerűsíteni. Köszönöm szépen, Marias úr. Az Európai Polgári Kezdeményezés a participitai demokráciának a megnyilvánulása, a megnyilvánulása az Európai Unióban. A lehető legközvetlenebb közvetlenebb módon kell, hogy megnyilvánuljon. Mindenféle bürokrácia nélkül. Ezen kezdeményezés révén az európai polgárok az Európai Bizottságot kívánják rávenni arra, hogy jogalkotási eszközöket hozzon létre, azokat javasoljon. Mindezt törvényi keretek között. Tehát az Európai Bizottságnak a szerepéről van szó, és a folyamatnak a nyertese két szempontból is az Európai Bizottság. Ugye amennyiben a kezdeményezés helyén való, akkor ugye az Európai Bizottság léphet tovább. Én pedig azt mondanám, hogy arra van szükség, hogy egy másik intézmény is ellenőrize azt, hogy mennyire jogszerű az európai kezdeményezés az állampolgárok részéről. De a demokráciának a participek formája ez. Márkens úr, kedves kollégák, az európai polgári kezdeményezést a hatalom megosztás eszközeként hozták létre, hogy a polgárok közvetlenebbül beleszólhassanak a politikába, de nem elég hatékony a rendszer. Egyetlen egy bizottsági jogi javaslatot sem építettek ilyen kezdeményezésre. A polgárok több mint 60%-a soha nem is hallott a dologról, miközben több ezer brüsszeli lobbista továbbra is csinálja, amit csinál. Ezt nagyon nehéz megváltoztatni, nehéz az európai polgárokat rávenni arra, hogy éljenek a demokratikus lehetőségeikkel. De egy reformcsomag, amit most bevezetünk, az tovább nehezíti a hozzáférést az egyes polgárok számára. 21. században élünk kollégák, és a digitális civil politikai fellépésekre sokkal nagyobb szükség és lehetőség lenne, mint múltban volt. Én azért megszavaztam a jelentést. Seinfeld úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai polgári kezdeményezés nem csak egy demokratikus eszköz, hanem egy mechanizmus is, amelynek segítségével az állampolgárok egyesülhetnek. Gondolatok, ügyek, közös célok köré szerveződhetnek az európai állampolgárok. Legalább hét országból kell jönni a kezdeményezőknek, és egy millió aláírást kell a legalább hét állampolgárnak legalább hét tagállamból összegyűjteni. Ez egy nagyszerű kezdeményezés. A bizottság beleegyezett abban, hogy ezt támogatja, a központosított aláírásgyűjtés eszközét bevezették, és sok más technikai eszközt bevezettek, amelyek újító jellegek, de fontos, hogy ez ügyben a parlamenttel is konzultáljanak. Köszönöm szépen, Faria úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megszavaztam ezt a jelentést, hiszen úgy gondolom, hogy meg kell erősítenünk és hitelesebbé kell tennünk ezt az eszközt. Ez az eszköz fontos, hogy az embereket közelebb hozza egymáshoz, semmint hogy távolítsa őket, megteremtse a részvételt, a participációt Európában, és eh, így segítse a jogalkotás munkáját. De ugyanakkor vigyázni kell arra is, hogy ne lehessen visszaélni a rendszerrel. Egy jól működő polgári kezdeményezési eszközre van szükség, melybe bevonjuk az civil társadalmat. Csak így tehetjük demokratikusabbá az Európai Unió működését. Az a fontos tehát, hogy az európai állampolgárok szándékaikat, véleményüket hallathassák, és ne csak egy ország vagy egy gazdasági irányultság eh, hallathassa a hangját, hanem a sokszínű vélemény megjelenhessen az európai szintéren. Köszönöm szépen a következő jelentés, Kalnyéta asszony jelentése, és megadom Mamikinsz úrnak a szót. Tessék, parancsoljon! Kedves képviselőtársaim, az előadó hihetetlen ellenségeskedés közepette alakítottak a jelentést. Nagyon sok ajánlást tartalmaz a jelentés, hogy hogyan korlátozzuk az együttműködést Oroszországgal, de nincs javaslat arra, hogy hogyan mélyítsük el az együttműködést. Mit több, az EU intézmények és üzenetének hitelét is alaknázza ez a jelentés, ugyanis az EU visszaéléseket nem vizsgálja meg, ezekre nem szólít fel. minél jobban elgyengíti Oroszországot, annál a lehetetlenebbé teszi az EU céljének elérését is az EU és az előadó maga, éppen ezért ki szeretném hangsúlyozni, hogy egy jó együttműködés minnyájunk céljaiban célja. Az igazi kihívás nem az Oroszországgal való együttműködésben van, hanem a tanácsban ahol nem egy ország még mindig konfrontációs kurzusra áll, így eh, próbálva szavazatokat halászni. Nekov úr. Köszönöm. Oroszország stratégiai jelentőségű ország, számos európai ország számára, sok eh, országunkkal határos, több mint eh, 2500-3000 km hosszan. Stratégiai partnerünk tehát, és stratégiai hiba, hogyha a 21. Eh, században kihátrálunk ebből az együttműködésből. Bőven van itt eh, politikai nyilatkozat, egymást kölcsönösen, sorozatosan elítéljük, eh, megpróbáljuk Oroszországot politikai okokból kizárni, kereskedelmi, ipari szövetségekből. Ugyanakkor az EU felépésében továbbra sem következetes, és a valós probléma a kiber biztonság területén pedig nem lépünk föl kellé en hatékonyan mégsem. Bulgáriában hackerek tömege működik az oroszok szolgálatában. Májer asszonynak adom meg utolsóként a szót ebben a körben. Köszönöm, elnök asszony. A csataterek ma már nehezen definiálhatók, ahol a politika zajlik, az egészségügy, a képzés, a nőjogok területe, mind-mind nőkkel kapcsolatos területek, és mégis csak a nők két, illetve 5 százalékká jelenik meg a bírósági eljárásokban, mint hiteles tanú. A 2025-ig terjedő terv helyesen ö, fogalmazza meg, hogy Kasmírban, ahol 8000 eltűnt férfi van, iszonyú a szegénység, a birtokjog szabályozatlan, és a házassági szabályok ősiek, a nőket meg kell védelni, új megközelítésekre van szükség. Ez egy első apró lépés a helyes irányba. Köszönöm szépen. Ezzel akkor a szavazatok magyarázatainak végére értünk, és három óráig felfüggesztem az ülést mindenkinek. Jó étvágyat kívánok!